Good, afternoon. Welcome to our meeting. Pálinkás jó napot kívánok mindenkinek ezen a csodálatos napsütéses délutánon. Az elnökünk helyét megpróbálom betölteni. Tudom, hogy nagy ez a feladat, ami előttem áll, de hát feladatai elragadták közülünk. Kezdjük talán napirend elfogadásával következő napirend tervezetet javaslom. Az ötös napirendi pont az Európai Bizottság javaslata az Európai Határ és Parti Őrség kap, kapcsolatában. Rögtön ez az első helyre kerül, most ezzel kezdünk, és nem fél ötkor kerül napirendre. A nyolcas napirendi pont a nyolcas napirendi pont, a véleménytervezetet el kell halasztanunk a október 18-a ülésünkre. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor az így módosított napi rendét elfogadottnak tekintjük. Csodás, akkor további sugorhatunk. A tolmácsolás kapcsán azt kell bejelentenem, hogy minden hivatalos nyelven rendelkezésre a tolmácsolás, kivéve horvátul, dánul és gélik nyelven a vélemények előadóinak kinevezése. Maria Grappina a szocialisták részéről kapja az AFKO jelentést, eh, azt a jelentést, amely a decentralizált ügynökségek parlamenti felügyeletével kapcsolatos. Nem tudom, hogy a kollégák támogatják-e a koordinátorok ez irányú javaslatát. Úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése. Be kell még jelentenem, hogy ma negyed hatkor fogunk szavazni. Kérem mindenki legyen jelen, és mindenkinél legyen nála az elektronikus szavazókártyája. És ezzel az európai határ és parti témájára ugorhatunk, Két évvel ezelőtt állapot meg a társadalmatók arról, hogy új e, európai határőrséget és partőrséget hoznak létre. Ez a 2018-as, 2015-ös, bocsánat, migrációs válság csúcsán született ez a megállapodás. Jelentősen változott azóta a külső határon a helyzet, de hát a fedetközi tengeren továbbra is évente több tízezrek teszik kockára az életüket, hogy Európába jussanak. fogó határőrizeti stratégiára van szükség. Két éve lépett, lépett működésbe az Európai Határ és Partiőrségi Ügynökség, az Európai Parlament ez év május 30-án egy állásfoglalást adott ki a Schengeni terület működésével kapcsolatban, aggodalmát fejezve ki a ügynökség mandátumának végrehajtása kapcsán, főként mivel a tagállamok nem megfelelő erőforrásokat főleg emberi erőforrásokat, illetve eszközöket rendeltek a közös fellépéshez, illetve a gyorsragalású közös felépési erőhöz nem járultak hozzá kellő mértékben. Az Európai Tanács arra szólította fel az Európai Uniót, hogy a külső határa környezetét szigorítsa meg. Az Európa Bizottság egy új javaslatot nyújtott be az európai határ és partőrség témájában. Úgy látom, hogy az Európai Bizottság itt van, a prezentációját megtarthatja. Mister, de Kaister, hogyha jól ejtem a nevét, 10 percre adom meg önnek a szót, parancsoljon. Did I pronounce it correctly? Ha jól ejtettem a nevét, ha nem, többé-kevésbé. uh, Kevésbé, elnök úr, de hát megnyugtatom, hogy az én nevemet is nehezen ejtik ki gyakran, úgyhogy egy csónakban veszünk ez ügyben. Köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok Önöknek. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és beszámoltok az európai Határ és partőrség témájában megtett Európai Bizottsági Javaslatról, amely szeptember 19-én látott napvilágot. 10 percet kaptam, amit értek, hiszen elsősorban a képviselőknek véleményére kíváncsi mindenki. 10 éves, de vagy 10 perc az nagyon kevés, hogyha csak a fejezetek címét olvasom fel, már azzal eltenne 10 perc. De hát mindent tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy minél több mindent bele zsúfoljak 10 perc. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még alkalmak arra, hogy a felmerülő kérdésekről érdemben beszéljünk. A javaslat politikai kontextusával kezdeném. Először is hadd utaljak itt ezen a ponton Juncker elnök úr State of the Union eh, beszédére az Európai Parlament plenáris ülésén ugyanis bejelentette, hogy egy új migrációs csomagot fogad el eh, a az Európai Bizottság a biztosok kollégiuma annak érdekében, hogy megszigorítsuk a határőrizetet. úgy érezve, hogy ez az új kötelezettségvállás tényleg a gyakorlatban is javíthat a helyzeten. Az Európai Bizottság többé, következő többes pénzügyi tervre vonatkozó javaslataiba is be kell, hogy épüljön. Május másodikán került ez elfogadásra az európai határ és parti őrség eh, egy állandó tízzer fős eh, testületet is jelentene. Ez a javaslat, elnök úr, a központi eleme amikor az Európai Bizottságban előkészítettük ezt a javaslatot, akkor az IBCG 2.0 ez volt, IBCG 2016-ban született meg. Ez azt a benyomást keltheti, mint, hogy, mint hogyha az Apple-höz hasonló módon egy vagy két évente új verziót hoznánk ki az iPhone-ból. Nem, erről van szó. Az európai határ és parti őrség 1.0-át 2016-ban fogadták el a társadalmi alkotók. Miért van akkor két évvel később már is 2.0-ra váltani. Talán elnök úr, rövid lehetek az állandó 10.000 fős határőrség és operatív munkatársak ügyében Az 1.0-ás rendelet végrehajtása hát nem volt teljes siker, javulásra van szükség. 2016-ban azért fogadtuk el ezt a javaslatot, hogy az ügynökségnek megfelelő számú ember és megfelelő berendezések álljanak, eszközök álljanak a rendelkezésre ahhoz, hogy a szükséges műveleteket végrehajtsák, segítve a tagállamokat a külső határok védelmében, tehát minden tagállam rá, külső határa védelmében. A bevezetésében ön is említette elnök úr, hogy a mögöttünk elmúlt két év során az ügynökség felszereltségében, emberi és tárgyi erőforrások tekintetében igen komoly hiányokat tapasztalt, így kellett volna elvégezni a munkáját. Ez nyilván nem elfogadható. Jelentősen javított a szövegen az, hogy egy gyors eh, ez, 1500 kijelölt határőrből álló, gyors reagálású eh, test, test áll fel, az 1.0-ás változat elfogadása óta ez nem sikerült, vagy nem kellett még a gyakorlatban alkalmazni, nem a közös fellépések, hanem tényleg a sürgős, rendkívüli esetekben lenne ez alkalmazandó. Már voltak közös műveletek, és ehhez a tagállamok önkéntes vállalásaiból próbálták a megfelelő embereket és eszközöket biztosítani, ez a jövőbeni válságok esetében nem lesz megfelelő és elfogadható. Ez, ezért van az, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy tízezer főből álló állandó operatív határőrség álljon fel. Miért pont tízezer? Viszonylag egyszerű. A, a közös műveleti rendszerben körülbelül 7000 operatív főnyi személyzet van, van az 1500 gyorság első hetest, és körülbelül 6-700 tagállami szakértő is van még a közös rendszerben, hogyha figyelembe vesszük azt is. Amit Juncker elnök úr mondott, mi szerint olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek eljárják az idő próbáját a migráció kezelése tekintetében, akkor nem csak a ma bevetett fők számát kell vizsgálni a közös műveletek során, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy a jövőben valószínűleg még több emberre lesz szükség a külső határok mentén. A tagállam, államoknak tehát kötelező jelleggel kell majd ehhez az állandó határ és partiőrséghez hozzájárulniuk. Tehát az önkéntes vállalások rendszerét egyszer mindenkorra felszámoljuk, és van egy másik fontos újdonság, az ügynökség saját alkalmazottjait is bevetheti az ügynökség. Ezek európai tisztviselők, köztisztviselők lennének, akik vagy a visszafordítási felépésben, vagy a határfelügyeletben, őrizetben vállalnának szerepet. Ez egy igen fontos újítás, és ez minden jövőbeni közös művelet alapját képezi majd. Ezek az emberek teljes mértékben rendelkezésre állnak majd a az ügynökségnek. A második kategóriába tartoznak majd azok, akiket a hosszú időszakra a tagállamok rendelnek ki, adnak úgymond kölcsön az ügynökségnek, ők is rendelkezésre állnak majd, és lesz majd egy harmadik kategória is, azok a tagállami szakértők, akik közös műveletekben részt vehetnek rövid időszakra, amikor hirtelen erre szükség támad. Három kategóriába sorolhatjuk eh, a határőröket. A melléklet egyértelműen elmagyarázza, hogy az évek során hogyan alakul majd ez az összetétel. Nyilván nem veszünk föl egyik napról a másikra, vagy 2020-ra 7000 embert, hiszen 2020-at javasoltuk, hogy akkor álljon fel az állandó európai határőrség, határ és parti őrség. Hadd hangsúlyozok valamit, az új egyes kategóriával kapcsolatban vannak félreértések, nincs autonóm joguk arra, hogy a tagállamok területén fellépjenek. Az újdonság az, hogy az ügynökség alkalmazásában állókat bevethetik azokban a csapatokban, amelyek a, a, a műveleteket végrehajtják. De hát az nem fordulhat elő, hogy mondjuk a visszatérítés vagy határőrizet ügyében ők egyszerűen fogják magukat, besítálnak egy tagállamba és ott elkezdik tenni dolgokat. Nem, egy csapat tagjaként a tagállami szakértőkkel válvetve azok mellett azokkal egyenlő jogokat élvezve fogják ezt a munkát ellátni. Hadd hangsúlyozok még valamit, amivel kapcsolatban sok a félreértés. Ez a rendszer egyáltalán nem érinti a közös felelősség elvét. A közös külső határőrzet terén a tagállamok továbbra is felelősek maradnak, elsősorban a külső határok rájuk eső részének őrizetéért és biztonságának garantálásáért, de amikor az ügynökség segítségére szorulnak egyes tagállamok, akkor fontos, hogy az ügynökség rendelkezzen megfelelő kapacitásokkal, képességekkel erre. De ezek a úgynevezett csapatok, vagy csoportok, kooperatív csoportok nem mehetnek önként vagy saját döntésük alapján a tagállamokba, csak a tagállam hívására és annak beleegyezésével végezhetnek bármiféle műveletet. Tehát az 1.0-as határüzleti csomag nem működése volt a fő oka annak, hogy a 2.0-ra vonatkozó javaslatokat be kell nyújtani. Az Euroszur kapcsolatában van egy másik fontos újdonság, nem is annyira érdemi kérdés, az európai eh, határőrizeti, határfölgyeleti rendszer integrálásra került az Euroszúr eh, rendeletet követően az európai határ és eh, parti őrségbe. Ez egy teljesen külön, korábban egy teljesen külön rendelet volt, amelynek fontos a szerepe, hogy az különböző incidensek és a migrációs áramlatok folyamatos felügyeletét lehetővé tegye a kockázatelemzés céljából, illetve a nemzeti és uniós szintű reakciók és gyors reagálású mechanizmusok érdekében, de mivel az Euró 10 ás rendszer nem működött, az értékelést elhalasztottuk, de a szeptemberi csomag részét képezi, ez egyértelműen és ez alapvetően az EBCG eh, rendelt 2.0-ás változatának a változásait eh, ez egyértelműen indokolja. Emellett az Euroszur milyen hatással van a tervezésre, a kapacitásokra, a képességekre, az a tagállamok közötti együttműködésről csak pár példát említsek. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik rendeletet egész egyszerűen át beépítjük egy másikba, hanem arról, hogy az európai határ és partőrség keretében az eurószórt minél jobban kihasználjuk. Harmadik oka a javaslatunknak az, hogy a visszafordítások, visszatérítések terén a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene, és tudjuk, hogy a hatékony és működő visszatérítési, visszafordítási politika elengedhetetlen része annak, hogy hiteles legyen a migráció kezelésünk politikája. Ezért tehát, bár az ügynökség szerepe hatásköre az IBCG e 1.0-ban is jelentősen nőtt a visszafordítások, térítések ügyében, tovább kell erősíteni ezt a szerepüket, és hát a különböző fejezetekben tetten érhető ez, annak érdekében, hogy ez irányú mandátumát az ügynökségnek kiterjesszük. Egy másik fontos eleme ennek a javaslatnak. Ez a harmadik országokkal folytatott együttműködés, ami elengedhetetlen eh, ahhoz, hogy a menekült politikánk és a határozatunk jól működjen. Az IBCG 1.0-ban az szomszédos országokkal folytatott együttműködésről szóltunk annak érdekében, hogy a harmadik országok területén műveleteket hajtsunk végre, de természetesen egy előzetes megállapodás értelmében öt ilyen megállapodás van készülőben, készülőben a nyugat-balkáni országokkal. Az új javaslatunkban ezt a korlátozást elhagyjuk, nem csak a szomszédos harmadik országokra korlátozódunk, tehát az ügynökség műveleteket hajthat végre más harmadik országok területén is, és végül, ami tudom, hogy különösen kényes kérdés, lehetőséget nyújt arra is, hogy a harmadik országokkal együttműködjön a visszatérítés területén. Az Európai Bizottság javaslata erről bővebben beszél. Az eredeti bizottsági javaslat társadalmatók által el nem fogadott részéből is emel be újításokat, de más területeken az Európai Bizottság úgy érzi, hogy megvan az okunk arra, tehát érdemes újra nyitni a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a migráció jobb kezelése gyakorlatban is megvalósulhasson. Van ezen kívül, és tényleg csak pár szóban vagy egy mondatban hadd utaljak arra, hogy a Faro európai képfeldolgozási rendszer célja az, hogy az az úti okmányok, illetve a hamisított személyazonosító dokumentumok kapcsán az adatcsere a tagállamok között megvalósuljon. Úgy érezzük, hogy az EBCG ügynökség legyen felelős ezen rendszer működtetéséért. És a javaslatok utolsó indoka, rengeteg rendelkezést érintenek ezek ugyanis az EBCG 1.0 rendeletben, érdemi hatással bíró módosításokról beszélünk, az ügynökség irányításán is változtatni kell. Sokan azt mondják, hogy egy szörny szülött lesz ez, rengeteg feladattal és óriási költségvetéssel, ugyanakkor éppen ezért fontos, hogy megfelelő politikai irányítást kapjon ez az ügynökség, tehát a kormányzás vagy irányítás ügyében is javasoltunk néhány javító szándékú módosítást. Elnök úr, e, ez, ennyi lenne dióhéjban, egy szép nagy negyedórás dióhéjban, az oka annak, hogy benyújtottuk ezt a javaslatot. Köszönjük a parlamentnek, hogy egyértelműen átlátta a javaslat sürgősségét, és lehető leggyorsabban kinevezett egy raportőrt, a bizottság részéről mi teljes mértékben készen állunk arra, hogy annyiszor ülésezzünk, tanácskozzunk, e, cseréljünk eszmét, ahányszor csak erre szükség van, bármilyen szinten, szakmai a legmosabb szintig, hogyha bármiféle kérdésük felmerülne a képviselőknek. Mi tehát készen állunk az együttműködésre. Ha már itt tartunk, Sajnálom, hogy ilyen gyakorlatias, földhöz ragadt kijelentéssel kell zárnom a hozzászólásomat, de a rendeletben nagyon sok új elem van, de van jó néhány olyan rendelkezés is, amihez hozzá sem nyúltunk egy újjal sem. Aztán, amikor a bizottság javaslatát olvassa az ember, akkor nem világos, hogy egy, egy bizonyos rendelkezés melyik irány hova esik. Éppen ezért az elkövetkezendő napokban elküldjük majd azt a track changes verziót, amelyben a változásokat nyomon követhetik. Ennek semmiféle jogi státusza nincsen, csak azt segíti, hogy lássák, hogy mi változott az 1.0-as és 2.0-as változat között. Remélem ez segíti majd a munkájukat. Voilà, elnök úr, kicsit több lett, mint 10 perc, inkább 20. Ennyit szerettem volna elmondani az a javaslattal kapcsolatban. Most pedig megpróbálok az esetleges kérdéseikre érdemben reagálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon világos elemzés nyújtott arról majdnem 10 perc alatt. Eh, és ez jó, de fontos, hogy teljes, fontos volt, hogy teljes áttekintést kapjunk a helyzetről, ezért köszönöm a magyarázatát. Két kollega kért szót, Metszóla asszony és Mindermüller Péter. A továbbiak, ha jelentkeznek, kérem jelezzék. Roberta, tiéd a szó akkor először. Köszönöm, elnök úr! És köszönöm a bizottság képviselőnek ezt a kiváló magyarázatot. Szerintem, ha megnézzük, mennyit fejlődött a Frontex, bizony komoly vitat járt be. Jelentősen bővült, és plusz feladatokkal, kihívásokkal kell szembenézzen, és ehhez modernizálni kell az EU tagállam igényeit, hogy kielégíthesse. A menetrenddel kezdem. Jó lett volna, hogyha a májusi választásokra ez már meg lenne, ehhez pedig meglehetősen szoros menetrend szerint kell dolgozni, szerintem tartható Gyorsan kell változásokat eszközölni ahhoz, hogy a bizottság az ügynökség el tudja látni feladatát és hatékony eredményesen tudja a külső határokat védeni. Ezt pedig rövid, gyors folyamatokban kell meglépni, hogy teljes mértékben operatívan tudjon működni az új feladatoknak megfelelve 2020-ig az ügynökség. Ezt a, nem szabad elveszteni ezt a lehetőséget, senki sem akar végül is egy olyan szuperügynökséget, ami aztán nem működik. Fontos tehát, hogy plusz feladatait el tudja látni, felelősségeit vállalni tudja. Úgy hiszem, a bizottság nagyon jó javaslatot dolgozott ki, az eddigiekre építve tudunk haladni, folyamatosan javítva a szöveget. Olyan rendszert felállítva, ami nem csak papíron áll meg, hanem a valóságban is működik a külső határokon, a terepen. A, az eredményesség, az eredményesség javítása légy fontosság, ugyanakkor a tagállamok hatásköreit is tiszteletben kell tartanunk, nem lehet áttenni az EU-ra hatáskört, hiszen végső soron nemzetközi jogszabályt alapján a tagállamok feladata és kötelessége, például a tengeri jogi egyezmény alapján, meg az emberek emberietvédelme és a kimentése vonatkozó egyezmények nem változnak. A legtöbb kommentárt a tízezeres állandó testület felállítása kapott. Ez nagyra törő javaslat, amely megfelelő forrásokat, emberi forrásokat ad az ügynökség kezébe. Miért fontos, hogy miért kell, hogy az ügynökség és már a tagállamok a kapja el munkatársakat, ugyanazoktól, akik a tiszteket adják. A tízezres állandó uh, alakulat nem csak egyfajta varázsszám, hanem úgy tűnik valóban szükség van rá operatív egységekre van szükség, amelyekből folyamatosan be lehet vetni elemeket, és hogy az összeállítása, a kompozíciós megfelelő kell legyen, rövid és hosszú távú, kölcsönadott tisztekkel megerősítve. Kérdés, hogy ugyanezeket a pénzügyi forrásokat nem lehetne arra felhasználni inkább, hogy saját tisztjeit képezze ki, megtartva ugyanakkor a már felgyülemelt szakértelmet nem csak arról van szó, hogy azon a bevethető kész erőkre van szükség, hanem saját műszaki e, eszközökre is szüksége van az ügynökségnek ahhoz, hogy a missziókat azonnal tudj intani, mindenféle késlekedés nélkül. Ehhez pedig valóban több pénzt kell alokálni az ügynökségekre. A plusz feladathoz plusz, de persze megfelelő költségvetésre van szükség. Ami engem meglep, hogy az ügynökség ma is közbeszerzéssel vásárolhat műszaki eszközöket. 2011 óta ehhez van joga, de nincs hozzá forrása. A másik fontos eleme a javaslatnak a visszatérítése való koncentrálás. Növekel, növekedni kell a számoknak, Mindenkinek meg kell adni védelmet, akinek szüksége van rá, ugyanakkor többet kell tenni aznak érdekében, hogy aki nem kap ilyen védelmet, vagy nem jogosult rá, biztonságosan gyorsan hazatérhessen. Az ügynökség kulcsfontos szerepet játszott ebben. Ha megnézem a saját hazám, a kis Málta ügyét, amelynek nincs feltétlenül diplomácia jelenléte minden kibocsátó országban, ahol vissza kell térteni migránsokat, Nos, itt tud az ügynökség segíteni tagállamokat, mint Máltát, de másokat is, hogy megfelelő úti okmányokat bocsásson ki, hogy azonnal visszatérhessenek azok a harmadik országból állampolgárok, amelyek nem felelnek meg annak a kidosnak a feltételek, amelyek alapján valaki az Európai Unióban maradhat. A tagállamok végső soron egyedül dönthetnek ebben továbbra is, az ügynökség azonban azt van kell segítse őket, hogy a folyamatot elősegítse, ha már ilyen döntés megszületett. Mindezek a pultlagos feladatok persze az alapjogok tiszt, teljes jogú teljes tiszteletben tartásának történjen, és biztos vagyok abban, hogy ebben egyezmény egyesség születik. Az ügynökség bemutatta már, hogy egyik prioritása ez. És megerősítettük az ügynökség alapvető jogi ö, irodáját, a parlament, azaz mi voltunk a vezetők erők, ebben személy szerint Skeller és jó magam rákényszerítve az ügynökséget arra, hogy egy átfogó panasz eljárásbeli folyamat, panasz folyamat kezelést vezessen be. Annak érdekében biztosítva, hogy ez egyrészt az eredményesség megvalósuljon a működésben, de akkor minden esetben tisztelmetetek az emberi jogokat. Sok mondani való van, tudom, hogy megy az idő, de gyorsan még elmondom. Van még más fontos elem, amelyekre koncentrálni kell, ezeket elmondom még, és aztán befejezem. A az Euroszúr bevonása az ügynökség műveletében pozitív, a tagállamok kell koordinációs központokat felállítsanak, hogy javítsák az információ cserét és minőségét, interoperabilis rendszereket felállítva, az ügynökség együtt kell működjön harmadik országokkal is, annak érdekében, hogy támogassa őket a határőzetben és a migráció kezelésében, a visszatérítésekben, és végül meg kell találjuk a annak, hogy tudjuk az ügynökséget vonzó munkahelyé tenni. Jó tudjuk, nehézség ütközik a felvétel sok esetben, rugalmas kell legyen ez az, hogy egyrészt kielégítse ügynökségényét, másrészt hogy az, hogy ne történjen diszkrimináció más EU ügynökség csak Aztán megköszönöm szépen a bizottság javaslatát, és az első árnyék elődülős minden néhány perc itt kezdődik. Várom az együttműködés minden frakcióbeli kollégával, árnyék elődővel annak érdekében, hogy jó állásfogás jön létre a folyamatosítésére. Csak Péter Niedermüller Köszönöm, Roberta, Éremüle Péter, köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak is, és köszönöm az előadónak is, aki nagyon kedves. Köszönöm ezt a szép bevezetést. Nem megyek részletekbe most, csak felhívom a figyelmet arra, hogy 2016. június 28-án a tanács és a parlament már megkötötte a megállapodást az Európai Határ és Parti Ügynökségről, és az új rendelet életbe is lépett 2016. szeptemberében, ahogy azt a bizottság már említette. Mindkét társ jogalkotó a gyors és hatékony munkához gratulált, és dicsérte a Frontex munkáját is, és hol tartunk? Két év elteltével egy újabb javaslat van előttünk, a Frontex hatásköreit kívánjuk erősíteni. És én értem ezt a magyarázatot, hogy a Frontex 2.0-ról van szó, de nem vagyunk iPhone. Egyébként az én iPhone-om tökéletesen működik, anélkül is, hogy én állandóan frissíteném. Félek egy kicsit attól, hogy ez az új javaslat az Európai Bizottság hozzájárulása 2008 Salzburgi vezetői ülésem semmi új dolgot nem jelent, és nem jelenti azt sem, hogy kompromisszumra lehetne jutni. Az illegális határátkelések száma csökkent, és most az első alkalom, hogy az elmúlt két évben az Euróstat, az EASO és a Frontex szerint is csökkent a benyújtott menedékkérelmek száma. A bizottság még csak nem is javasolta azt, hogy módosítsuk a meglévő jogszabályt, hanem egy teljesen újat javasolt, úgyhogy ezt egy kicsit furcsán eh, veszem tudomásul, nem értem, hogy akkor mire szolgált a munkánk 2016-ban. Mire volt jó az az egész, ráadásul a bizottság a korábbi javaslataiból a korábbi gondolatait újra hasznosítja így, tehát hogy az ügynökség, a visszaküldéseket is kezelje harmadik országokba, és így tovább pedig ezt 2016-ban a társjogalkotók nem támogatták, de mégis újra csak előbújt ez a javaslat a szövegben. A bizottság ugye a tízezer fős hat testet javasolja, de honnan jön ez a tízezer? Honnan jön ez a tízezeres szám? Semmifajta hatástanulmányt nem láttunk ehhez a rendelethez, de hát feltételezem, hogy ezt csak egyszerűen meg kell, hogy szokjuk, mert az előző rendelethez sem mellékeltek hatástanulmányt. A Frontex kibővített mandátummal már 2016 óta dolgozik, az EASO pedig szintén a saját felhatalmazásán túllépve látta el fel az feladatokat már évek óta, és közben egyes tagállamok hasznot hoznak a menekült válságból, mások meg nem. Hát általánosságban azt mondhatom, hogy nagyon szkeptikus vagyok, különösen azzal, hogy milyen módon próbálják ezt elérni. Nem látom annak sok értelmét, hogy áthajtsuk gyorsan ezt a rendelettervezetet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és Zserár Döpré következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Legelőször is Elnézést kell, hogy kérjek árnyék előadónk távol léte miatt. Ugyanis Natalie Grisbeck lenne az árnyék előadó, de nem tudott most eljönni ma a szakbizottságba, és hogyha jól értem, akkor az első árnyék előadói ülésen sem tud részt venni, ami ugye most a bizottsági ülés után lesz. Úgyhogy egy-két észrevételést észrevételt tennék én is, ami csatlakozik az előttem eh, elhangzott aggályokhoz. Ugye 2006-7-ben körülbelül volt egy Revit nevű program, és ennek a Revitnak én voltam az előadója. Mi volt ez a program? Ez egy olyan szerveződési lehetőség volt, hogy a tagállamok a saját határőreiket mások rendelkezésére bocsáthassák, más tagállamok rendelkezésére, akik ugye az tűzvonalban voltak és szükségük volt erre. És az az igazság, hogy akkoriban a tagállamok eléggé ellenezték ezt, változtak a dolgok azóta, ezt meg kell állapítsam. Négy kérdésem van. Ha lehet, először is aggaszt engem, hogy ezeknek a tisztviselőknek mi lesz a státusza. Úgy láttam, hogy rengeteg különböző státusz lesz. Tehát ugye a nemzeti tisztviselők, és akkor még plusz három-négy kategóriát. Hogy fognak ezek az emberek ennyire különböző státusszal együttműködni. És ugye a legtöbb tagállamban a, ugye a nemzeti tisztviselőket, a határőröket sokkal kevésbé fizetik a, a déli eh, tagállamokban. Nem tudom, hogy a bizottság ezt hogyan gondolja megoldani, vagy hogy ezt hogy fogják kibírni éveken keresztül ezek a kollégák. Ez egy reális probléma, gyakorlati probléma, amit még nem vizsgáltam meg részleteiben, de meg fogom tenni. Második dolog, megpróbálom megérteni, hogy mi a valódi újdonság ebben amit ugye most önök mondanak a visszaküldéssel kapcsolatban. Miben bővül a hat, nek a hatáskörök, vagy egész egyszerűen most már itt csak az a lehetőség, hogy további humán erőforrásokat mozgósítsanak? Tehát valóban bővülnek a hatáskörök, vagy sem? Például egy úgy, hogy tudjuk, legalábbis a számok alapján, amiket láttam, 2000 16 és 17-re vonatkozóan a számok nem nőnek, hanem csökkennek. Aztán pedig együttműködés a harmadik országokkal, hát persze örülünk annak, és örülni is kell annak, hogy a érintett harmadik országok beleegyezésével zajlik ez, és ugye, ha jól értem, akkor már tárgyalások zajlanak a nyugat-balkáni országokkal? De ami ugye most a migrációs áramlatokat érinti, hát ezek inkább délről jönnek, nem a Nyugat-Balkánon keresztül, akkor nem a Unió déli határaival szomszédos országokat kellene először megcélozni, mondván, hogy ott fontosabb lenne az ilyen megállapodások tárgyalása, és aztán pedig a lizbonizáció. El tudnak nekem magyarázni, hogy pontosan ez alatt mit értenek, ez alatt a kép alatt? Mit jelent ez gyakorlatilag, tehát műveleti szempontból, a gyakorlatban. És végül pedig az ügynökség vezetése. Hát nem egészen értettem ezt a modellt, de nem vagyok árnyék előadó, úgyhogy nem mélyültem el persze ebben a dossziéban olyan részletességgel. Köszönöm szépen, és a bizottság, mivel kapott egy pár kérdést, a napirendi pont tárgyalásának a végéhez érünk, de azért vissza tudom adni a bizottságnak két percre a szót, hogyha gondolja, uram. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném először is megköszönni az előadónak az átfogó pozitív megközelítést a bizottsági javaslattal szemben. Ez egy jó kiinduló pont. És aztán pedig a részletes áttekintés, amit ő elmondott, hát itt egy valamit emelnék csak ki az alapjogok, alapvető jogok és a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartása, a non-reforma elvét is tiszteletben kell tartani az ügynökségének mindenben, amit tesz. A triológusokon viccelődtünk az úgynevezett 1.0 esetében, hogy a parlament ugye az alapvető jogok tiszteletben tartását szinte minden egyes cikkbe be akarta építeni, ezzel viccelődtünk. Persze ezt nem tettük meg, de minden biztosíték bekerült a megfelelő helyre a szövegbe. Kérem önöket, hogy nézzék meg a bizottsági javaslatot. Nem változott ez ebből a szempontból sehol. Tehát a biztosítékok ugyanúgy megvannak változatlanul. Nem próbáltuk visszafordítani az időkerekét. A bizottság teljesen egy hullám hosszan van a parlamenttel, az alapjogok védelme száz százalékban meg van követelve az ügynökség minden tevékenységében, a műveleti tevékenységek esetén is harmadik országokban. Ha ezt az aspektust a parlament erősebben szeretné kidomborítani, akkor mi mindig nyitottak vagyunk. Aztán Niedermüller Péter egy kicsit negatívabban közelíti meg a bizottsági javaslatot, úgy mondanám hiszen ő kétségbe vonja, hogy van-e arra szükség, hogy előálljunk egy upgrade-del, egy frissített változattal. Szerintem senki nem vitathatja azt, hogy a változtatásra valóban szükség van. Miért? Először is azért, mert a jelenlegi mechanizmus, már ami a humán erőforrások rendelkezésére bocsátását illeti, nem működik a gyakorlatban. Tehát ez az önkéntes human erőforrás biztosítás nem működik a gyakorlatban, az ügynökség nem tud nem tudja azt a támogatást nyújtani a műveldek során, amit meg kellene, hogy tegyen, mert nem kap humán erőforrásokat. Most kidolgoztunk egy rendszert három különböző kategóriával. Lehet, hogy ez egy kicsit zavaros első látásra, de a technikai bizottságban ez nagyon világosan kialakult. Ez a rendszer garantálná azt, hogy az ügynökség mindig rendelkezik ezzel a tízezres számmal. Tehát szükség van arra, hogy ezt megtegyük, és arra is szükség van, hogy a rendeletet megváltozzuk, megváltoztassuk a, a változásokkal. Nem lehet ezt az a parti a határ és parti ügynökségét valahol egy másik rendeletbe betenni, mert ez koherens, ez ezzel függ össze. Ezért kell ide betenni mi szerettük volna azt, hogy a Euroszor rendelet és ez a rendelet felülvizsgálata megvalósul egy egyben. De csak erre a két területre, és persze ugye a visszaküldések esetére változtatásokból annyi van, mert ugye a felülvizsgálat az másfajta formatálást jelent, tehát a szöveg teljesen más, tehát, hogyha a módosításokkal, a változtatásokkal próbáltuk volna ezt megoldani, akkor 400-450 oldalas dokumentumot kaptak volna, hiszen a változtatások nyomon követése a szövegben benne lett volna, ki lettek volna húzva részek, beírások, módosítások, stb. És 450 oldal sokkal nehezebben kezelhető, mint az, amit mi választottunk, ahogy mondtam az elején hogy egész egyszerűen fogtuk, a meglévő rendelkezéseket copy-paste-tel beillesztettük, bemásoltuk, nem találunk itt újra semmit sem fel, hanem azt, amire szükségünk van, betesszük, semmi új spanyol viasz, csak a szükséges szöveg és ott írunk újat, ahol szükség van, például a visszaküldések, vagy a harmadik országból, a negyedik országba, és így tovább. Ugye ez volt a triológuson az egyik olyan téma, ami még a végén az asztalon volt. A jelenlegi a politikai helyzetben úgy gondoljuk, hogy kell, hogy támogatást tudjunk nyújtani az ügynökségen keresztül, de persze nem mondjuk azt, hogy a parlamentnek ezt nyilván el kell fogadnia rögtön, csak megtapsolni és kész, de azért, mert a társ jogalkotók ezt két évvel ezelőtt kitörölték a javaslatból, azért nem jelenti azt, hogy akkor többet nem beszélünk róla. A bizottság elmondja annak az okait, hogy miért vesszük ezt újra elő, és vitatjuk meg, és aztán majd a parlament eldönti, hogy van-e elegendő ok arra, hogy megváltoztassuk a rendelkezéseket, vagy azt mondják, hogy nem, maradunk annál az álláspontnál, amit 2016-ban alakítottunk ki, nem kérjük az ügynökség támogatását a harmadikból negyedik országokba való visszaküldéshez, de legyen vita erről, hogy van-e alapja a változtatásnak, vagy pedig nincs erre indok, és nem érdemes változtatni. És akkor Döpré úr, még felvetett egyéb témákat, de mondom, szívesen rész, beszélek a részletekről, de hát ugye két percet kaptam, és úgy láttam, hogy a technikai részletek elmagyarázására itt nincs idő, de én akár négy szem közt szívesen elmagyarázom ezeket a dolgokat, vagy akár a technikai munkacsoporti üléseken. Köszönöm szépen. Coming. Köszönöm, hogy eljött. No. Árnyék Ródó kérdezték, hogy az ülés téma után rögtön félrevonulnak megbeszélni a témát. Most mi megyünk, meg megyünk tovább a közgarapi rendi pontra, a hármas számúra, Euróz jelentés a a szeretek finanszírozásáról. Lénárt úr előadása, aki az Eurójusznál Luxemburgot képviseli. Fine.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 meeting will not be very responsive. Okay. So our next point of agenda is a presentation. Következő napi pontunk az Eurojust jelentés, melyet előző évi jelentés után adtak ki, az eset jog és a alkalmazható eszközök témában. Lénár úr meg a szót, aki, mint mondtam, Luxemburgot képviseli az Eurojust-tál. Volt olyan kedves csatlakozni hozzánk. Előadást tart, mert kérdések követnek majd a képviselők részéről. Parancsoljon, jönni a szó. Köszönöm. Tisztelt autó, a parlamenti képviselők. Az Eurusz kollégiuma kért arra, hogy röviden mutassam be önöknek a legfrissebb jelentést a terroristák finanszírozása tárgyában. Nem olyan friss, hat hónapos, A jelentés fő célja az, hogy kifejtsük, mit teszünk a területfelelősség finanszírozása ellen. Azonban nincs benne a kockázat elemzés rész, meg a konkrét műveleti témák leírás, nyilván ezt nem tehetjük meg, nem ez a küldetésünk, és nem is bírunk információval erről. Amit az jelentés viszont bemutat, az az, hogy milyen módon segítjük a tagállamokat. A kényes területen való egyetműködésben hogyan segítjük a, misz, a küldetéseik beteljesítésében. Nem könnyű feladat ez, ez a terrorizmus témája eleve nagyon kényes, nagyon sok bizalmas információ kötődik hozzá, és nagyon sok szolgálat működését érinti rendvédelem, hírszerzés, sorolhatnám. Nem egyszerű tehát a feladat. A konkrét eseteket vizsgálva láthatják, hogy azért tudtunk segíteni sok esetben. Nem akarom ezek narratíváit ismertetni. Azért mutatja, mit tudunk tenni, tehát, hogy kollégáink is lássák a tagállamokban, hogy érdemes hozzánk fordulni, megvan a tapasztalatunk a több éves munka alapján, amelyek alapján tudunk segíteni ezen ügyekben a ö, kollégáknak. Az egyes esetekben azt is láthatják, hogy részben a foreign fighterek kérdésére koncentrálnak, akik visszatértek a konfliktus zónákból, aztán olyan esetek is vannak benne, amelyekben harmadik országok is érintettek, ahol az Eurojust kapcsolat is pontjai segíthetnek. Nagyon bonyolult kérdés, hiszen a reálpolitika is meg, megfelelő súlya kell, hogy szerepet kapjon, tehát nem mindig lehet garantálni az együttműködést, de a segítséget mindig igyekszünk megadni, mint mondottam. Hát és az is kiderül, hogyan tudunk segíteni az EW-k a végrehajtásában, meg az e I.A. juk végrehajtásában. A folyamatos jelenlétünk alapján éjjel-nappal elérhetőek vagyunk a Hágában. Megvan a szakértelmünk, megvan a, a, a jogi, meg, meg a terepmunka tekintetében is, és így módon a jelentős első részében ebből kiderül, hogy, hogy végsően a cél az, hogy bíróság lehetsük ezeket az embereket. Tehát persze vannak nagyon bonyolult helyzetek, nem olyan egyszerű itt a narratíva, mint egy gyilkosság ügyben, vagy egy csalás feltárásában. Mindenképp arra törekszünk, hogy megakadályozzuk, hogy ezek az emberek visszajöjjenek, vagy ha visszajönnek, akkor ne követhessék azokat az atrocitásokat, amelyeket Brüsszelben láttunk. Láttunk meg példákat arra, hogy közös nyomozati csoportokat tudtunk feltenni. Ez is egy kényes kérdés. Bizalomra kell építenünk. És ez idő kellett, hogy ezt, ez a bizalom kialakuljon a kollégáink részéről. Sajnos a párizsi brüsszeli esetek alután nagyon sok ügy került hozzánk, jobbet volna mi történik, de hát a bizalom alapján azért tudunk segíteni. És most megvan a kompetenciánk, hogy segítsük a kollégákat. És már vannak titkos forrásaink is. És a személyes találkozók lehet, hogy olyanokról is beszéljünk, amit, amit mondjuk e-mailen nem igen stratégiák egyeztetésére, operatív megbeszélésekkel, ezek a személyes találkozók a leghatékonyabb eszközeink. Tehát nem, mi nem egy, egy egyfajta között a réteg vagyunk, ami összehozzuk mondjuk az osztrák, francia, német főügyészt és egy egy, egy védett környezetben, egy biztos környezetben, tolmácsolással, bizalmas keretekben kötnek, egyszerűen tudnak beszélni egymással. Ez is létfontosságú. Az Európolhoz való közelségünk is segít, hiszen az ő szakértelmük is megjelenik a együttes munkában. Beszéltem a harmadik országok, az Egyesült Államokbeli ö, szakemberek kapcsolat is rendkívül fontos kontaktuspontok és egyebek révén és pénzügyi eszközökkel is segíteni tudunk. Ugye? A háborúhoz pénz, pénz, pénz is kell. Ha az tudjuk hozni ezeket az embereket, tolmácsolással és mindennel ellátva, egyszerűen lehetővé tesszük az eszmecserét. És csak mindenre vannak költségvetési korlátok, nem olyan egyszerű megszervezni ezeket. Ez az első része vonatkozó. A második részt már látnak néhány esetet majd. Más tagállamokban friss eseteket tárunk, felmutatunk be különféle terrorista csoportok, a PKK-tól az Alsababon át, a Daesig, vagy ISIS-ig, bárhogy is nevezzük, hogyan lehet biztos bizonyítékot felhasználni, vallomásokat a jogállamiság keretei alap között, a finanszírozás témájában, tehát a finanszírozás kapcsolódik egy cselekvéshez vagy sem. Itt is vannak olyan jogi esetek, amelyek mutatják, hogy működik a tagállamban. Sok esetben kis pénzekről van szó, 215 fontról, de mindig milliók mozognak ilyen esetekben, sokszor kis összeg alapján is lehet fellépni. Ám a pénzeket persze nehéz feltárni, fel, megtalálni. Tehát a dokumentum célja az, hogy panorámát nyújtson a gyakorlati szakemberek számára arról, mi történik a világban. Persze csak nagyon kicsi merítése, egyfajta a jéghegynek a csúcsa az, amit látunk a jelentésből, de azért fontos betekintés nyújt az esetek tömegébe, és mutatja, milyen módon tud segíteni a szervezetünk. Van tudásunk, vannak forrásaink, tudjuk garantálni a bizalmasságot és a, bizalmat építeni. Tudjuk, ami fontos e téren. Utolsó eh, fejezetben pedig a jogszabályok panorámát találják, amelyek érvényesek. Ez a legkevésbé érdekes talán az önök számára, biztos ismerik ezeket. Ennyit volna rövid bemutatóm. Ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Köszönjük a prezentációját, a vezetőjét. Van-e valakinek kérdése? I remembers. Um. képviselőtársaimhoz, az Európai Bizottság szeretne hozzászólni. Rezzek a fejüket, a bizottság képviselői is. Gyors volt, de azt hiszem, hogy ez nem jelenti azt, hogy a munkája ne lenne fontos, Azt hiszem, hogy tényleg hálásak lehetünk az eddigi eredményekért. Hogyha nem lennének önök, és nem végeznék ezt a munkát, akkor tényleg nagy bajba lennénk. Ha senkinek nincs kérdése, akkor megköszönöm a jelenlétét, és búcsút ön, intunk önnek. Fél ötig most egy rövid szünetet rendelek el, akkor pedig a négyes naprendi fonttal folytatjuk. Köszönöm. Kollégák, elkezdhetjük. Köszönöm, hogy eljöttek. Tehát az árnyékeladókra vártunk. pénzügyi és egyéb információ felhasználásának szabályai, a megelőgés és nyomozás és eljárás indítás tekintetében a bűncselekmények elleni fellépésben. Ma mutatják be a jelentés tervezetet. Megadom a szót a jelentéstevőnek, tevőnek, úrnak, akit most Linárc úr helyettesít. Parancsoljon, Linárc úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Igaza van, engem jelent a megtisztelés Radev urat helyettesítettem, aki nem tudott eljönni ma, de üdvözletét küldi. Felolvasom az ő nyilatkozatát, amit a kezembe adott. Sok esetben mi, Európai Parlamenti képviselő követeltük, hogy információcsere időben valósuljon meg a illetékes hatóság között, mert furcsaság az, hogy Hatékonyan felépünk a komoly bűncselekmények ellenbelértértve a terrorizmust és az információ hiány révén elszalazhatjuk az alkalmat, és bűncselekmények ellen vádat emeljünk, nyomozzunk, megállítsuk eh, terrorista tevékenységeket és elkobozzuk ezek bevételeit. Sokszor a nyomozás azért jó zsákutcában, mert nincs elég információ, pénzügyi információt is beleértve. E kihívások a válaszként az Európai Bizottság azt javasolja, hogy közvetlen hozzá lehessen férni a nemzet a tagállami banki eh, regisztrációs eh, nyilvántartásokba az Európa Nemzeti Kapcsolattartó révén is lehetővé tenni együttműködés a pénzügyi hírszerző egységek között, meg a hatóságok között, meg a pénzügyi hírszerzés és az Európa között meghatározó milyen információt lehet kérni és cserélni a hatóságok között és a pénzügyi hírszerzési szervek között, és határidőket is meghatároz a jelentéstevő üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, és a, mert hogy az egy, a pénz információs egyik prioritás a pénzmosás elleni harcban, valamint terrorizmus elleni harcban, és mindenféle súlyos bűncselekmény elleni harcban. Ezért üdvözli azokat a rendelkezéseket, amelyek a Nemzeti Bank számla regisztráció és adatlehívási rendszerhez való hozzáférést lehet, teszik tehetővé, hogy a súlyos bűncselekmény elleni harcot egyszerűbbé teszik az, ahogy az ötödik pénzvasárnyi irányelv is meghatározza a jelentőstevétert azzal, hogy az információ és a szervek között a súlyos bűncselekmények elleni harcban erősítendő. Ugyanakkor gondolni kell a különféle struktúrákra és egyes tagamokban működő hierarchiák különbségére, és annak szükséges is, hogy az FIU autonómiát és műveleti függetlenséget fenn kell tartani. Ezért a pénzügyi információ és elemzési munka és tekintetében függetlenséget kell biztosítani, figyelembe azt is, hogy vajon az ilyen információ megosztása és elemzése negatív hatással lehet-e a már folyamatban levő vizsgálatokra és elemzésekre, vagy hogy vajon az információ kiadása vajon aránytalan lenne azon jogos érdekhez, amelyet a természetes vagy jogi személy élvez, vagy nem releváns a kért célhoz képest az információra menet határidőt meghosszabbítanánk, hogy az FIU-knak elég operatív ideje legyen a válaszra. Végül utolsóban a jelentéstevő az adatvédelmi rendszert hozzáigazítaná a mostani jogszabályokhoz, hogy nekem új rendszert létrehozni. Ezek voltak azok a nyilatkozatok, amelyek a radevúr előkészített, és azt is hozzáteszi, hogy bármely hozzászólást, amely most esik, továbbítok majd neki, és az árnyék előadók hozzászólásait és a módosítók benyitásának határidejét október 19-ére tették. Köszönöm a figyelmüket. A next speaker... Következő hozzászólunk Katarina Kinicsi nevében fog hozzászólni, Miriam Dali személyében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Kinicsi asszony nevében szeretnék köszönetet mondani, amiért nem tud itt lenni. olaszországi korábbi pro, korább megbeszél programja miatt nem tud itt lenni, ugyanakkor a nevében el kell, mondjam, hogy a szöveget nagyon értékeles a kollégának szeretnék gratulálni. A legtöbbekhez hasonló módon a javaslat céljáival egyetért, mi szerint könnyíteni kell az információcserét a tagállami az Európol, eh, a jogüldöző szervek, illetve eh, a financial unitok között. A bank számlaszám információk cseréje a gyanúsítottak esetében nagyon sokat segíthet. Kénincsi asszony is arra törekszik, hogy megtaláljuk a különböző szervek és intézmények eh, közötti úgy mondhatom egyensúlyt annak érdekében, hogy ezek könnyebben üldözhető büntettek legyenek. Éppen ezért nagyra értékeli az előadó azon erőfeszítését, amelynek célja az, hogy az FIU-k függetlenségét garantáljuk, ehhez persze a Financial Information Exchange keretében több információhoz kell a Több olyan módosítót is benyújt majd, amelynek a célja az lesz, hogy a személyes adatok védelme garantálva legyen, ahogy azt az adatvédelmi biztos is javasolja, külön tekintettel meggyőződése, arra, különös tekintettel arra, hogy megfelelő képzésben kell részesíteni mindazokat, akik eh, személyes adatok kezelését, eh, kényes személyes adatok kezelését folytatják. Az FIU-knak az információk kérésekre pozitívan kell reagálni, illetve az Európol fenntartott kapcsolatok terén többet kell tenni, az FIU teljes függetlenségét védeni kell, ahogy azt az ötödik számot viselő pénzmosás ellen irányelv is leírja. Az információcsere az Európollal és az F, más tagállam fiu szintén erősítendő. Kinicsi meg azt, hogy meggyőződése, hogy az Európoltól hozzá amikor folyamodnak az FI-juk, akkor egyértelműen kell meghatározni az adatkérést, hiszen csak akkor lehet kivételt tenni, hogyha a fennálló vagy folyó nyomozások kimenetelét ez befolyásolhatná. Fontosnak tartja a nemzeti szervekkel folytatott együttműködést azokkal, amelyek a közbiztonságért felelősek, azoknak is tudnia kell egy információ kérésről. Kinicsi asszony úgy érzi, hogy az FIU válaszadási határideje ahogy azt az Európai Bizottság javasolta, nem elég hosszú, meg kell ezt hosszabbítani annak érdekében, hogy túlzott bürokratikus terhet ne teremtsünk a nemzeti fi számára, illetve az információcsere színvonalát ez negatívan ne befolyásolja. Végezetül szeretné hangsúlyozni Kinicsi asszony azt is, hogy végig kell újra gondolni azokat a bűn hogy milyen gyanúsított bűnök esetében, vagy milyen esetekben lehetne ezt pontosan megtenni. Köszönjük szépen! Helga Stevens a következő árnyék előadunk Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, fontos kérdésben készítette a jelentését. Úgy érzem, hogy egy valóban kiegyensúlyozott szöveg készül, és a mai helyzetet figyelembe veszi. A bűnöző csoportok, terroristák több tagállam területén aktívak, és unió belül és azon kívül is mozgatják a pénzeket, a különböző pénzügyi eszközöket, olyan modern technológiákat, amelyek lehetővé teszik, hogy több bankszámla között mozgassanak pénzeket villámgyorsan. A pénzügyi bűncselekmények elleni harcban az FIU-knak nagyon fontos szerepe van, ezen nem szabad változtatni, csak valóban indokolt esetben. Az operatív függetlenség és autonómia az fiu esetében nem szabad, hogy sérüljön. Fontos ugyanis, hogy szabadon végezzék a munkájukat, autonóm döntéseket hozzanak, konkrét információk tapasztalatokat megosztanak másokkal. Ráadásul úgy érzem, hogy az együttműködési kötelezettség az FIU között a lehetővé teszi, hogy gyorsabban választ kapjanak azok, akik ilyen pénzügyi információt kérelmeznek. Az Európol és az FIU közötti szorosabb együttműködés kívánatos, de nem tudom, hogy ez nem befolyásolhatja a folyó nyomozások menetét ahogy önök is láthatják, van bőven miről beszélnünk. Remélem, hogy valóban gyümölcsöző lesz ez a munka és ez eszmecsere. Eva Zsoli. Thank you, Chair. I'm first of all welcoming... Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretném üdvözölni ezt a javaslatot, amely a frakciónk prioritásainak megfelel, hiszen is azt szeretnénk, hogy a terrorizmus elleni harc és, az, és a szervezetbűnözés bűnözés elleni harcban sikeresebbek legyünk. Európai szintű adatcserére van szükség. Az FIU hálózat végzi ezt, amelyet az Europol irányít. Úgy érezzük, hogy ezen irányelv jó alkalom arra, hogy egy európai szintű FIU Financial Intelligence Unit létrejöjjön. Ezt mi már zöldek régóta kérjük. Egy ambíciózusabb ilyen FIU több erőforrással képes lenne arra, hogy ezt az FIU közötti információcserét megfelelően lebonyolítsa. A gyanús tranzakciókkal kapcsolatos üzeneteket e, megkaphat egy mindenki megfelelő ellenőrzés mellett persze. Adatvédelmi kérdések felmerülnek a javaslat kapcsán, hiszen több cikkben is lehetővé teszi ez a javaslat a kénysadatok kezelését, például a, a szexuális orientáció, vallás és hasonló adatok kezelését. Nem szeretnénk egy olyan lex specialis jogszabályt, amely az általános adatvédelmi irányelvtől a 2000 16 per 2080-as irányelv már egyébként ezt teljesen egy részletesen kifejti, ettől eltérni szerintünk felesleges. Remélem, hogy az előad is osztja ezt a véleményünket. Ami az új kötelezettségeket tek, érinti az FIU ügyében, az információ kérelmek kapcsán, úgy érezzük, hogy ez ügyben nyílt vitára van szükség minél gyorsabb adatcserére van szükség az FIU között, illetve az illetékes szervek között, ez világos, de anélkül, hogy az FIU működését is, vagy függetlenségét ez veszélybe sodorná. Jó néhány FIU nem nagyon támogatja ezt az ötletet, mert a függetlenségét ez veszélyeztethetné, illetve a működését nehezetheti. Alternatív megoldás lehetne arra, hogyha megfelelően indokolni kellene, hogyha meg akarják tagadni az adat kiadást, de hát minden lehetséges megoldást meg kell vizsgálnunk. Remélem, hogy ezen fontos javaslat kapcsán tovább tudunk együtt dolgozni, annak érdekében, hogy a legjobb megoldást megtaláljuk a mm, terroristák és a, a bűnözés finanszírozása elleni harcban. Köszönöm az ADLE frakció nevében. Peterson eh, úr helyett Gerard Döpré következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Péter Szenárnyék előadónk nevében szeretnék elnézést kérni, aki sajnálatos módon nem tudna közöttünk lenni, és aki eh, kéri, hogy bocsássák meg neki a távollétét. Eh, a világos, hogy az összeférhetetlenség problémáját sikerült megoldani, ami óriási eredmény. És az, az igazi munka is elkezdődhet így. Az inform, a pénzügyi információ elengedhetetlen ahhoz, hogy a bűnözők ellen felvegyük a, a harcot, ehhez azonban cserére, illetve együttműködésre van szükség a tagállamok között, ez biztosít emellett, hogy teljes mértékben biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Az árnyék előadónk ugyanakkor azt szeretné, hogy hosszabbítsuk meg a módosítók benyújtásának a határidejét, még akkor is, hogyha nagyon gyorsan dolgozik, így úgy érzi, hogy jó lenne meghosszabbítani ezt a határidőt, hogy tényleg minőségi munka folyhassék. Ennyit szerettem volna nevében megosztani önökkel. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Nézem, van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni. Úgy látom, nem. Akkor a bizottsághoz fordulok, akar-e onnan valaki hozzászólni? Igen. Igen, jó napot. Utastigő vagyok. A szerzett bűnös elleni osztály vezető helyettese vagyok. Digitrust-nál dolgozó kollégák együtt írt, készítettük el a jelentést közös javaslat gyanánt. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek főnök, hogy továbbíték, ilyen gyorsan ezt a témát. Áprilisban terjesztettük be ezt a javaslatot, azzal a célra, hogy még az európai választások előtt elfogadásra kerüljön jövőre, és szerintem Bízhatunk abban, hogy erre lehetőség lesz azzal a menetrenddel, amelyet önök javasolnak. A magam részéről hadd mondjam el azt, hogy örülök annak a támogatásnak, amelyet biztosítottak, hogy a rendvédelmi szervek között hozzáférhetnek a központi bank eh, számla eh, nyilvántartáshoz, ez rendkívül fontos a rendvédelmi szám, rend, szervek számára. És fontos. És az is, hogy nincs jelenleg módosítási indítvány ezekre a rendelkezésekre vonatkozóan. Ha megengedik, én is hozzászólok, én a pénzügyi bűncselekmények enni, harc elleni osztály vezető vagyok a DJ Justice-nál, különösen a hármas cikket vagyok felelős, amely a pénzügyi hírszerző szervek az fiu ügyében fogalmaz meg rendel- rendelkezéseket. Azt szeretném elmondani, hogy a pénzmosás elleni elv már most is lefelé széles körben az információ csere témáját az fiu és a rendvédelmi szervek között, illetve az fiu között. Célunk ezzel a javaslattal az, hogy erősítsük ezt az együttműködést. Mindenkitől hallottam már, soktól hallottam, hogy önök támogatják azt, hogy erősítsük, segítsük elő az fiu és a rendvédelmi együttműködést. Ugyanakkor, amikor megnézem a jelentéstervezetet, meg kell mondjam, hogy kicsit aggaszt, amit látok, mert a kötelezettséget törölték, és ehelyett a lehetővé tenni szó ö, szerepel, holott ezt már negyedik pénzügyi irányelv is lehetővé teszi, ez nem sokat tesz hozzá. Tehát ennyiben aggaszt az, amit látok. Tehát nem javítjuk az együttműködést a rendelemi szervek között, hanem úgy hagyjuk, hogy volt. Többen említették azt, hogy a pénzügyi, pénzügyi szervek függetlenségét, autonómiát fenn kell tartani, és mi vagyunk az elsők, akik ezt támogatjuk. Mindemellett, hogyha az autonómiáról és függetlenségről beszélünk, be kell látni, mit is jelent ez pontosan. Hát azt, hogy politikailag független, a beavatkozástól független, és ez jelenti az autonómiát. De ez nem azt jelenti nekünk, hogy megtagadhatják az információ egyserét más kormányszervek kérésére. Szerintünk nem ez az a függetlenség meghatározása. Azt is hozzátenném, hogy célunk az volt a javaslattal, hogy megválaszoljuk azokat a kérelmeket, amelyek az Európai Parlamenttől jöttek, hogy az FIU és a rendvédelmi szervek közötti együttműködést javítsuk. Az Európai Parlament a Panama jelentésében és ajánlásában is megfogalmazta, és nagyon nyersen Bemranárd jelentésben is a terrorista finanszírozás témájában, és ez volt a Párizsi konferencia első teljesítendő feladata, amely áprilisban szerveződött, amely több együttműködést kért a pénzügyi rendvédelmi, hírszerzés és rendvédelmi szervek között. Hát erre törekedtünk, és ha örömmel hallottam a politikai vállalásokat ezzel kapcsolatban, ám ahhoz, hogy valóság legyen, ezt jogszabályban is tükröztetni kell. Ez pedig kötelező információcserét ne persze bizonyos feltételekkel, ám kötelező kell, hogy legyen, nem csak, mint mondottam, lehetővé tett téve az együttműködést, mert a is fennáll. Várom az együttműködést, köszönöm, és köszönöm, hogy most megkaptam a szót. So there are no, no other... Nincs több hozzászóló a képviselők közül. Úgyhogy akkor szeretnék utalni arra, amit az előadó is említett. Ennek a dossziénak a jelentősége miatt fel kell, hogy gyorsítsuk a munkánkat hogy még a parlamenti ciklus vége előtt le tudjuk zárni ezt. Ilyen körülmények között javasolta tehát az előadó azt, hogy rövidítsük le a módosítások előterjesztésének határidejét. Tehát most október 19-én 17 óráig lehet benyújtani a módosításokat. Ezt egy fontos döntés, amit az előadó meghozott, és erre szeretnék mindenkit figyelmeztetni. Tehát ne felejtsék el, október 19-e délután 5 óra a módosítások előterjesztésének határideje. Köszönöm szépen akkor. A napirendi pontot ezzel lezártuk, és megint van egy kis időnk. Közben látom, megjött elnök úr, tehát a szavazást majd ő fogja levezetni. Köszönöm.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 Uh, dear colleagues, um, we'll be voting at 17.50. Kedves kollégák, 17 óra 15 perckor kezdjük a szavazást. Szeretném mindenképpen azt elérni, hogy a helyettes szavazók, tehát a póttagok, akik szavaznak jelen nem lévő képviselő között hozzá kell a szavazókártyájukat. Jó, kérem mindenkinek legyen szavazókártyája.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 Dear colleagues, we're missing members from just more than one group. So. Kedves kollégák, még több frakcióból is hiányoznak képviselők. Addig várok, amíg mindenki ideér, mert fontos ez a szavazás, jó? Megvárunk mindenkit. If you could just be patient for another couple of minutes. Cornelia, do you have a point of order, Mrs. Ernst? I don't have my card. Nincs itt a kártyám, de el kellene, hogy hozza a kártyáját valaki, jó? Legyen szíves, kérje meg, hogy valaki hozza el a kártyáját. The GUE group gets... Kérem a GUE frakcióból valaki hozza el Ernst asszony kártyáját. Pausing to wait for Lion, various members to come. Ah. Please, we do need the card. Yeah. Mindenképpen szükség van a kártyára. Can I just, um, colleagues, just let me make a check, please, that everyone who is present has their electronic voting card. Na, szeretném ellenőrizni, hogy mindenki, aki itt van, szavazókártyás túl van itt, jó? Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Azok is, akik helyettesítenek valakit. Ernst asszony az egyedüli, ugye? Nem szeretnék egyéb szavazatokat számlálgatni. Úgyhogy most már a harmadik emeleten meg lehet kapni a szavazókártyákat, ugye? Ezt asszony elküldött valakit? Have my card. Nincs itt a kártyám. A kollégám ide fogja hozni a terembe. De hát amíg ide ér, addig csak a kezemet tudom feltenni. Jó, megoldjuk, megoldjuk, mondja az elnök. Megpróbáljuk megszerezni a kártyáját, és hogyha előbb kezdjük a szavazást, mint hogy a kártyája ideérne, akkor mindenki engedelmével elkezdünk így szavazni, de mindenképpen szeretném tudni, hogy senki más nincs ilyen helyzetben. Akkor, kedves kollégák, várok még, mert több frakcióból is hiányoznak képviselők, akik már úton vannak ide a terembe. You support my decision, we'll just wait for those members. Yes.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 Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group, rather less publicly than I'm doing now? A GUE, e frakcióból szeretnék valakivel beszélni, jó? Szerintem mindenki érdeke, hogy ezt megoldjuk, jó? Is there another card missing? I did ask for full disclosure. Van még valaki, akinek hiányzik a kártyája? És hozzák? Jó. Embarrass anyone, I just want to make sure that we have a a full electronic vote. I don't want... Nem akarom, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, de azt szeretném, hogy elektronikusan szavazzunk, ne legyen készfeltartás. Quickly turn to our coordinators, just check everyone is present and correct. Your EPP UK. Um... Kérdezem a koordinátorokat, nézzük meg, hogy mindenki itt van-e. Um, who's deputizing today? Is it Sophie? Are you deputizing? Who's... Gerard, you're, you're coordinating. Is everything okay for the Audi group? You're happy? A liberálisoknál is minden rendben van? Gerard vagy Sophie? Kit kérdezzek? Okay, I take it that genial chuckle that everything is fine. A kuncogásból úgy értelmezem, hogy minden rendben van. A góét tudjuk, zöldek rendben vannak. LCR frakció rendben van, Helga. Jó, e RTD. Így tisztességes, mindenkin végigmegyek. ENF és a szocialisták. Birgitet keresem. It's okay. Okay, so... Okay, colleagues, we're just we're waiting for one um, one card.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 I'll make an announcement for the one vote. Bejelentést teszek akkor az egyetlen szavazókártya esetében, amely nincs itt, biztos vagyok benne, hogy majd időközben ideér. Thank you, colleagues, for your patience. Megköszönöm kedves kollégáknak a türelmét tehát akkor az uniós információs rendszerek, határok és vízumügy interoperabilitása, Meló és Lenárs kollégák jelentéseiről szavazunk. kérnek ezt szót, mielőtt megkezdjük a szavazást? Kérdezem az előadókat, ha nem, akkor megkezdhetjük a szavazást. Ezzel kapcsolatban, kedves kollégák, el kell mondjam, hogy az első oszlop blokkban fogok végighaladni, tehát ott fogom mondani a módosítókat. Tehát a 195-ösről nyitom meg a szavazást. A néppártnak két szavazattal többje van, úgyhogy ha azt kivették, azt a két pluszkártyát, akkor számolni tudjuk a szavazatokat. Most úgy látom, rendben van. Lezárom. Elfogad, elutasítottuk. That wasn't a good start, was it? Um... Ez nem jó kezdés, ugye? 196 osra nyitom meg a szavazást. I better vote as well. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. ről nyitom meg. Minden működik, minden rendben van, lassabban haladok egy kicsit, jó? Nyitva hagyom még a szavazást, hogyha szükséges. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. Valaki kiment a teremből, mert egyen kevesebben, egyen kevesebben vagyunk. A koordinátorok mentek el. Elnézést, elnök úr, ugye azt mondta, hogy ketten többen, kettővel többen vagyunk, csak hárman mentek el. Valaki visszajön, elnézést kérek, mondja Lenárc úr. Jó, akkor szeretné, hogy várjunk addig, amíg ez az ember visszajön? I mean, it's not in anyone's interest to... Okay, you're, you're fine again, okay, that's fine. Mert senkinek nem érdekel, hogy ne legyünk meg létszámban. Jó, de akkor most minden rendben van. Első kompromisszum mellette, vagy ellene megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És ez azt jelenti, hogy az 1A kompromisszumos módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt elfogadtuk, és a kettes kompromisszumos módosító következik, erről nyitom meg a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. A 386-osról nyitom meg a szavazást. 386. Még mindig az első oszlopból mondom a számokat, az ötödik oldalon tartunk, 386-os. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Hármas cikk, 399-es módosít. Elnézést, mondja az elnök, javítok, a 391-es. Hármas cikk, 391-es, megnyitom. Megvan mindenkinek? A 391-es. A hatodik oldalon található ez a hármas cikk alatt. Mindenki megtalálta? akkor elmondom még egyszer. A hármas cikkről van szó. Jó, nyitva van a szavazás, még nyitva van, és a 391-es módosítóról szavazunk. Ernst asszonyé. Ja, akkor lezárhatom, ha mindenkinek megvan. Ezt elutasítottuk. És most jön a 399-es. Megint Ernst asszony törlésről szóló módosítás, megnyitom. Ha mindenki szabadot lezárom, ezt elutasítottuk. A 400-as következik. Niedermüller úr. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. A hármas kompromisszum következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 429-es módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És a 443-as módosító következik, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 14-es cikk, 522-es módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. öt as nyitottam meg a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum következik. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszumos módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Az 535-ös módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 539-es következik. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. kollégák, akkor a 73-as módosítóról nyitom meg a szavazást. A 73-as módosító a szavazólista 20. oldalán a 19-es cikk alatt található. Mindenki megtalálta? A 73-as módosítóról szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. És a következő a 17-es kompromisszumos módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És az 569-es következik, a 23. oldalon található. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosító következik. Lezárom. Elfogadtuk. Az 585-ös módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. És a 21-es kompromisszum következik. Megnyitom. A szavazólistában a 29. oldalon találják a 21-es kompromisszumos módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 609-es módosító következik, megnyitom. Ez is a 29. oldalon van még. A 609-es tehát. Lezárom. Elfogadtuk. A 610-es módosító is a 29. oldalon van, és megnyitom a szavazást. A néppártnak 32. oldal, de hát mindegy, nem kell mondanom a frakciók oldalszámait. Mindenki szavazott? Még nem. Lezárom. Elutasítottuk. A 613-as az egy blogban szavazás, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk, és a következő pedig a 102-es és a 614-es azonos módosítók, ezekről megnyitom a szavazást. 104-es és 614-es. A 22-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 622-es következik. A 622-esnél tartunk. Has everyone voted? The vote is closed. Mindenki szavazott, akkor lezárom. A 622-esről volt. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. Azonosítom, azonos módosítók következnek? Nem. Akkor a 634-es következik, megnyitom a szavazást. Amendment 634. Vote. Vote is closed. And that's carried. A 635-ösről nem szavazunk. Elnézést, kollégák. A 104-esnél tartunk, jó? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most jön a 23-as kompromisszumos módosító. Lezárom. Elfogadtuk. A 24-es kompromisszum következik. Lezárom. Elfogadtuk. És a 25-ös kompromisszumos módosító következik. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 26-os kompromisszumos módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, és a 27-es kompromisszum a következő. Ezt is lezárom. Elfogadtuk. A 34-es cikk alatt a elnézést kollégák, tehát a 34-es cikk alatt csak a 110-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom, és ezt elfogadtuk. Compromise Amendment 29. Vote is open. 29, és megnyitom a szavazást. Bocsánat, 28-as kompromisszumnál tartunk. Elnézést. Megnyitom rá. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 702-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 102. 120, bocsánat. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 715, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nem, bocsánat, megint elrontottam. 33-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor jön most 41, amely 7, 25, 6 héttel egy, ugyanolyan egyforma, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 131 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös szik, 145-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 7.43 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 37-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 39, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kimaradt a 758-as módosító, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 820. Megnyitom. Lezárom elvetettük. 46-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 175-ös módosító, Blogban szavazunk róla. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 55-ös cikk. ugrunk. 176-os módosító. 55 a cikk. Megnyitom. Mindenki nyugodtan keresse, van idő. Még mindig nyitva a szavazással 176-os módosítóra. Mindenki látta. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Még hozzá. 55D 178-as módosító. Az én szövegemben a 60. oldal, de önöknek máshol van. 55-ös Dénes cikk 178-as módosítója. Megvan mindenkinek? Lezárom azt. Megnyitom először is. Most lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 179. Lezárom. Elfogadtuk. Negyvennyolcas kompromisszumnál tartunk. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilencszáz 43 az 56-os cikknél, megvárom mindenki megtalálja, 943-as módosító. Tehát még egyszer elmondom, 943. módosító 56-os cikknél felt asszony módosítója. Az én listámon a 74. oldal. Megvan? Lezárom. Elfogadtuk. 49-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Jó, megyünk tovább. 957-es Ernst asszony módosítója. Nálam a 75. oldalon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szorosak az eredmények, úgyhogy lassan megyek. Valaki nem szabad jelezze. Megyünk tovább. 57-es cikk. 950 57-es cikk 958-as módosító Dalton úré. Lezárom. Elvetettük. 58-as cikk. 959 azonosok, megnyitom. Valero és ENSZ képviselők. Módosítói lezárom. Elvetettük. 60-as cikk, költségvetés, nem. Egész kompromisszumokat vesztünk el, ez nem jó. A nagy munka után 50-es kompromisszum tehát a szavazás tárgya, megnyitom. Nem. A 961 okafogyottá vált a korábbi miatt. Sequence of 1A being adopted, isn't that? Uh, okafogyott állat, mert egyáltalán elfogadtuk. Igen. Nehéz elhinni, hogy igazam van, de hát mégiscsak. 50-es módosító, amiről szavazunk, még nyitva áll, 50-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Most jönnek a költségvetés egyes. Megnyitom. Bacs 1. Lezárom. Elfogadtuk. Mi történt? Valami történt a géppel. Mi történt a géppel? Feladta. Elfáradt. Elfogadtuk, de nem, a gépemen meg nincs semmi. Kettes költségvetés, tehát budget 2. Módosító, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Budget 3, megnyitom. Lezárom. elvetettük. 973 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötvenegyes kompromisszum megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 980-as módosító. Az Eszre és társai jegyzik. Nem, 981, bocsánat. Lezárom. Elvetettük. 986 Ernst asszony tollából megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötvenkettes kompromisszum, megnyitom. Elfogadtuk. 189-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 989 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Bocsit, négyes szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, elfogadtuk. Bacsit 5 Szavazást lezárom, elfogadtuk. Preambulum bekezdésekre eh, ugrunk tovább. 198-as nem fogadtuk el 199-es nem fogadtuk el 200 nem fogadtuk el. Kétszázegyes. 202-es, elfogadtuk, 206-os módosító, Kétszázhat meló. Nem az öné, hanem meló úré. Well, we just, just, just do that one again now that you know where it is, yeah? Okay, right. Próbáljuk meg újra a biztonság kedvéért. 206-os meló jelentés.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 nem fogadtuk el. 211-es. Bezárom. Elfogadtuk. es a meló oszlopban. Ha bárkinek nem lenne világos és tiszta nem fogadtuk el. 2014 es Lezárom. Elfogadtuk 215-ös. Okay, the vote is now closed. Nem fogadtuk el. lassan, csak lassan, mert elég szorosak ezek. 229-es. Közeledik már a vég. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el.

szavazást lezárom, ne fogadtuk el. 249-es. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el. Kétszázhetvenhatosra ugrunk tovább. Mindenki megtalálta? Open 276. Yep, everyone got it. Everyone has voted. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Um, 290-es. kivételesen nekem volt igazam, és a titkárság tévedett, tényleg csak edzőkünk kedvéért, tehát 289-esről mégiscsak kell szavaznunk. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 290-es. Szóval lezárom és elfogadtuk. 291-es. Nem bocsánat, ez értelmét veszti, igazuk van. Látom, vigyelnek. 295 következik. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 296-os, nem fogadtuk el. Háromszáz hetes. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. Na most jön a tízes. A tízes. Elfogadtuk meggyőző többséggel. 314-esre úrunk tovább. nem fogadtuk el. 315-ös. Elfogadtuk. 320-as. Lezárom. Elfogadtuk. 321-es. Nem fogadtuk el. 322-es. Elfogadtuk. 12-es, nem 327-es következik. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 328-as. 328-ast előbb fejezzük be, zárjuk le. Jó, elfogadtuk. 324-esre ugrunk vissza. elfogadtuk, és akkor a 14 es jön, ha nem tévedek. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 335-ös. Három harminc négyes, bocsánat. 34 es tehát. Nem fogadtuk el. 335-ös. Nem fogadtuk el. 338-as. Closed. Carried. Elfogadtuk. 339-es. Elfogadtuk. 340-es. Ezt is elfogadtuk. 342-es és 345-ös együtt, mindben megegyeznek. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 347-es. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 348-as. Lezárom, elfogadtuk. 349-es. Nem fogadtuk el. 350-es. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 351-es. Vote is closed. Not... Elfogadtuk. Hiszik vagy sem, a lista végéhez értünk. A záró szavazások következnek, nem is egy. Az első interoperabilitás Lenárs jelentés. Szavazást megnyitom név szerinti szavazás értelemszerűen. Elfogadtuk 45-10 arányban tartózkodás nélkül. A tárgyalások megkezdéséről és a tárgyalási mandátumról kell szavaznunk, szavazást megnyitom. szavazást lezárom. 43-10 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. A második zárószavazás következik, ez a meló jelentés tehát, az így módosított formájában. Név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Okay. 45-9 arányban elfogadtuk, tartózkodás nélkül és a tárgyalások megkezdéséről is szavaznunk kell a tárgyalási mandátumról. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a két előadónak. Thank you, colleagues. That's the end of voting time and the end of the meeting. Ezzel a mai ülésünket lezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételt.